idők elmúltak, az Európai Parlament e egyenlő rangú szereplőként kíván az emberi jogok területén javuláshoz hozzájárulni. Köszönöm, André Kien asszony, ez a vitát lezárom. A szavazásra holnap 12 órakor kerül sor. Egy kis közlemény, mielőtt áttérnénk a következő vitára, az illetékes francia hatóságok értesítettek arról, hogy Pascal Grinit Philip Bulan váltja fel 2010. december 15-i hatállyal. Üdvözlöm ezt az új kollégát, nem tudom, hogy itt van-e a teremben, de reméltek hallja majd az üzenetemet, és a parlament eljárási szabályzatának harmadik cikke második bekezdése értelmében, amíg a mandátumvizsgálata nem történt meg, illetve esetleges kontestációt nem nyújtottak be, ellene Philippe Boulon teljes joggal vesz, vesz részt a parlament és annak szervei ülésén, azzal a feltétellel, hogy nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy európai parlamenti képviselői tisztségével összeegyeztetetlen tisztséget nem gyakorol. Most pedig áttérünk a következő <laughs> napi rendi pontra. Arlaki úr, az Afganisztánra vonatkozó új stratégia. Természetesen elsőként a jelentéstevő Pino Arlaki kap szót négy percben. Thank you. Uh, Mr. President, Lady Ashton, dear colleagues. Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony, bocsánat, Ashton asszony egy olyan jelentésről van szó, amit a külügyi bizottság gyakorlatilag egy hangon fogadott el. Egy év munkája van ebben, és Kabulban és Brüsszelben is konzultációkat folytottunk. Ez a jelentés arra szolgál, hogy egy paradoxont kivizsgáljunk, miért értünk el olyan kevés eredményt Afganisztánban 9 év alatt. Több mint 300 milliárd euróba került a katonai akció eddig 2001-be, e, sok ezre haltak meg, 40 milliárdot költöttünk civil e, projektekre, ez 30-szorosa a jelenlegi afgán GDP-nek. Afganisztán még mindig a legfontosabb drogtermesztő ország, még mindig az egyik legszegényebb ország, a világon, ahol az afgán népesség eh, élete rövid, brutális és csúnya, ugyanúgy, ahogy minden más kontinensen is eh, volt 500 éven keresztül. Ennek az e- sokan esnek e- áldozatul ezeknek a problémáknak. Annak idején az volt az illúziónk, hogy gyors katonai győzelmet fogunk aratni. Ez nem történt meg, ráadásul túlértékeltük a legitimációját a kormánynak, illetve a újjáépítés nehézségeit alulértékeltük. Nyilvánvalóan ez a jelentés nem fogja tudni megoldani ezeket a problémákat, ugyanakkor a kihívásokat teljes mélységükben ismerteti. Új politikaválasztási lehetőségeket vet fel. Ez a jelentés európai szemszögből vizsgálja az afgán eh, válságot, egy olyan szemszögből, amely nem tükrözi az amerikai eh, hozzáállást. Az európai értékek fontosak, befolyásolják azt, hogy hogyan látják polgáraink az afgán kérdést. Ők általában nem a katonai megoldásokban hisznek. Több mint 65 évvel ezelőtt felhagytunk azzal a gondolattal, hogy idegen országok megszállítás, megszállása jó ötlet. Az EU a háborútól való iszonyatra épül, és ez a jelentés is tükrözi ezt a hozzáállást. Az EU polgárok támogatják a civil megközelítést a háborúval szemben. Ez nem naivitás. Ez nem arról van, nem arról van szó, hogy a gyenge Vénusz eh, kontra erős Mars nincsenek egyszerű megoldások. Ez, ez a stratégia az erőt csak kismértékben akarja felhasználni. Nyilvánvaló, hogy a terrorista eh, központokat eh, fel kell számolni, eh, ehhez szükség van diplomáciára, béketárgyalásokra, békefenntartásra, szegénységcsökkentési intézkedésekre, a demokratikus intézmények fejlesztésére, a női jogok előmozdítására. Ebből áll majd össze az új győztes stratégia Afganisztánban is és máshol is. Reméljük, hogy ez a stratégia, ami itt körvonalazódik, megfelelően végrehajtásra kerül majd és most felkérem Ashton asszonyt, hogy adja meg támogatását ehhez a stratégiához. Nem Ashton, a reakció. Ashton asszony kap szót, hogy reagáljon a jelentéstevő felvetéseire. Köszönöm, elnök asszony. Begin by honoring the memory. Szeretnék Richard Holbrook emlékének adózni, egy odaadó diplomata a békeőre, és akit büszkén mondhatom, hogy barátomnak tekintettem. Arlaki úr valóban átfogó alapos jelentést készített, és amely ebben a parlamentben ez a téma az elmúlt hónapokban igen e, komoly érdeklődést váltott e, ki. Itt szívesen együttműködök vele és többi képviselővel az előttünk álló hónapokban, hiszen e, lét, roppant fontos időszak következik afganisztáni felépésünket illetően. Ahogy azt Arlaki úr is elmondta, afganisztáni problémáink mindenkit érint a szélsőséges a kábítószer, olszott termett kábítószerek mind-mind eljutnak Európába. Meg kell tehát akadályoznunk azt, hogy Afganisztán a terroristák vigvára legyen, ahol ők otthon érzik magukat. Nem az afgán nép jövőjét kell szem előtt tartani, ez lehet a megoldás kulcsa. Hogy mondjam el rögtön az elején, ahogy ezt már sokszor megtettem, hogy az Európai Unió afganisztáni jelenléte hosszú távra szól. 2013-ig tart a segítségnyújtási programunk, biztos, hogy ezt meghosszabbítjuk majd. 200 millió euróról beszélünk évente, 150 millióról emeltük ezt 200-ra. Ilyen jelentős finanszírozással a jóléti programokat, az egészségügyet, a kormányzatot, a jogállamiságot mind-mind tudjuk támogatni, és a biztonsági szempontok ugyan roppant fontosak, de a legfontosabb társadalmi ágazatokban, szektorokban is sikereket értünk el. Ahogy azt elmondtam, az egészségügyben például elmondhatjuk, hogy a lakosság jelentős többsége hozzáfér a egészségügyi szolgáltatásokhoz, közben minden tizedik ember jutott ezekhez hozzá pár évvel ezelőtt. Persze sok még a tennivalónk, ugyanakkor tudjuk az ENSZ adatokból, hogy 2001-el összehasonlítva 40 ezerre kevesebb e, újszülött veszt életét évente. Ez e, annak köszönhető, hogy a kórházi, a szülészeti ellátás minősége jelentősen e, javult. A reform folyamathoz arra van szükség, hogy magukénak érezzék az afgánok ezt. A támogatásaink 50%-a mm, olyan nemzeti programokon keresztül kerül lebonyolításra, amely az afgán kormány támogatja. Ez jó az együttműködés számára, a kapacitásbővítés számára, és valóban így magukénak érezhetik az afgánok ezeket a programokat, más donoroknak is jó példát mutatunk ezzel. Persze mindig lehet javítani a nemzetközi koordináción, többet és jobban kell tennünk Afganisztánban is, de megvizsgálva, hogy mit tesz az Európai Unió, valóban jelentős javulást értünk el. Az új különleges képviselőnk, ködöttség vezetőnk áprilisban érkezett meg. Vigaudas Usakas különleges képviselő jelenléte nagyon fontos. A cselekvési terv végrehajtás Afganisztában és Palesz amit a tavalyi év során fogadtunk el ősszel, a együtt és külön tagállamonként is Fontos, hogy szakpolitikai prioritásainkat összehangoljuk. A júliusban megtartott Kabul konferencián én is részt vettem, ahol ezt hangsúlyoztam. A közös megközelítés a siker titka lehet, hiszen azt kell megtalálnunk, hogy az Európai Unió mely területeken lett a leghasznosabb, legsikeresebb. A fejlesztéspolitikai miniszterek az én vezetésem alatt a múlt héten Brüsszelben éppen ezeket a kérdéseket járták körül, és ezzel elérkeztem a legfontosabb üzenetemhez, mi szerint a meglévő stratégiák végrehajtása kell, hogy a legfontosabb prioritás legyen számunkra, hiszen a stratégiai keret mind katonai, mind civil szempontból ehm, már megvan, a a múlt hónapban Lisszaboni konferencián ehm, részt vettem, ahol elfogadták a NATO erők kapcsolatos terveket, és a hogy Reusz tábornokkal is e, megegyeztünk ezekben a kulcskérésekben. A kabuli konferencia is sikeres volt, a szervezésért e, dicséret illeti a kabuli kormányzatot nem az volt, mint ami szokott lenni, hogy a donorok ígértek, a helyek pedig kértek. Nem, valóban nem beszéltünk el egymás mellett, hanem a meglévő erőforrásokat próbáltuk olyan nemzeti programokra váltani, amelyeket magunk az afgánok fogadtak el. Ezek a nemzeti prioritás programok különböző ágazatokat ölelnek fel. Mi dolgunk, hogy segítsük, támogassuk őket, pontosan ez a cselekvési tervünk lényege. Mindannyian tudjuk, hogy fenntartható katonai kivonulás elképzelhetetlen egy civil stabilitási keret nélkül, hogy valami egybe tar- egyben tartsa az országot, a jobb kormányzás, jobb intézményrendszer, alap közérdekű szolgáltatások, a jogállamiság, pontosan olyan fontos, mint a katonai értelemben vett biztonság. Ezért fel kell határozottabban lépni a kapacitásépítés terén, hogy az afgán kormányzat az intézmények elszámoltathatók és hatékonyan működőek legyenek, főként a e, nemzetinél alacsonyabb szinteken. Ezért a vidékfejlesztés, e, a határőrizet, a rendvédelem, a, a kábítószer visszaszorítása olyan területek, ahol együttműködünk az afgán intézményekkel, hogy a korrupció elleni harc és a kormányzás színvonal e, javuljon. Az afgán intézményekkel kapcsolatban hagyd szóljak pár szót az afgán vállalásokról. Csak akkor lehet a felépésünk sikeres és fenntartható, hogyha elszámoltatható és befogadó lesz az afgán kormányzat. Hosszú távú megközelítésre kell biztatni őket. Jelenleg az ország emberi em, lakosságának a fele a perifériára szorult, a nőket is nagyon mértékben be kell vonni a kormányzásba, az intézmények életébe elképesztő kihasználatlan potenciálról ö, szereztem tudomást, amikor a saját szememmel láttam Kabulban. Az új afgán parlamentben női képviselők támogatásra van szükség, illetve a helyi fejlesztési projektekben a nők bevonását kell elősegíteni, például a széles körben elismert szolidaritás program, amelyet a 2002 óta a világban együtt támogatunk. Tisztelt képviselők, képen még egyszer Állaki úrnak köszönettel tartozom, hogy ilyen fontos kérdéseket, és ezek közül ennyit felvillantott a jelentésében valóban roppant aktuális ez a jelentés, hiszen katonai és civil szerepvállalásunk számára is kritikus ponthoz érkeztünk. Köszönöm. Görönsz úr kap szót a Deves szakbizottság részéről másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Afganisztánnak mert nincs sok választása. Először is a status quo már nem realista opció, mivel a NATO erők egyre másra jelentik be, hogy kivonulnak az országból, amelynek esetében bizonytalan, hogy képes-e garantálni saját biztonságát. Másodszorban a 2001 előtti helyzethez való visszatérés lenne egy opció. Ez azt jelenteni, hogy a terrorista hálózatok újra befészkedik magukat, és feszültségek alakulnának ki a külföldi fegyveres erőkkel. Harmadsorban a mérsiket talibánoknak kell átadni a hatalmat? Nem tudok véleményt mondani erről az opcióról, tekintet arra, hogy senki sem tudja megmondani, hogy mi is a mérsékelt talibán. Kérdezzük ezt meg az afgán nőktől, akik maguk mögött hagyták a pokrot, és éppen most találnak egy kis szabadságra. Negyed sorban folytassuk az erőfeszítéseket, hogy a néhány elért vívmányt megszilárdítsuk, és harcoljunk a több demokráciáért és a fejlődésért. Karzai testesítené meg ezt az opciót, de egy jelentős akadályba ütközik, mégpedig a saját személyébe. Tekintettel arra, hogy nincsen hiteles alternatíva, ez az egyetlen opció, ami számunkra marad. Elnök, a frakciók nevében felszólalók következnek. Kasszulides úr elsőként két percben. Merci, Madame President. Our key position in this... Köszönöm, elnök asszony. Az álláspontunk az, hogy a legfontosabb dolog a felkeléssel való e, szembenállás. Ennek a stratégiának pedig időt kell adni. Obama elnök menetrendje szerint 2014 a végső időpontja a katonai és rendőri műveletek teljes afgánná tételének. Nyilvánvaló, hogy a végén majd politikai megállapodásra van szükség, minden afgán fél amelyik részt vesz a konfliktusban, meg kell, hogy állapodjon a jövőben. A tálibokkal való konfliktus az egy afgán ügy, de nyilvánvaló, hogy a tárgyalás csak akkor tud elkezdődni, ha a felkelők nem érzik magukat erőpozíciójában a magán alvállalkozók alkalmazását újra kell gondolni, inkább előmozdítani a helyi lakosság gazdasági érdekeit, és eh, valami módon elérni, hogy ne kelljen védelmi pénzeket eh, fizetni. Ami a kábítószerügyeket illeti, ott eh, megint csak biztonsági intézkedésekkel kell megvédenünk saját fiataljaink életét. A 71-es bekezdés elítéli a pilóta nélküli gépek eh, használatát, ami pedig katonai fellépésünknek egy nagyon fontos eh, alapja. Mit gondolnak majd fiatal katonáink a hadszintéren, ha azt hallják, hogy az Európai Parlament elítéli egy olyan katonai eszköz alkalmazását, amely nagyban segíti a munkájukat. Éppen ezért kérem a kollégákat, hogy szavazzák ki a szövegből a 71-es bekezdés harmadik részét. Köszönöm, Neuser úr következik elnök asszony, Eston asszony. Az Európai Unió sok misszió keretében az ENSZ határozatai alapján vállal kötelezettséget Afganisztánban. Nagyon sok katona sajnos elveszítette életét Afganisztánban, sok, sokan fe, megsebesültek, vagy olyan maradandó károsodásokat szereztek, amely a bevetéssel kapcsolatos. Több ezer önkéntes segítő próbál Afganisztánban egy jobb jövő kialakításán dolgozni. Ők és mi valamennyien igényünk van arra, hogy Európa nagy kötelezettségvállalás Afganisztánban fenntartható sikerhez vezessen, és tudnunk kell, hogy mennyi ideig tart még a katonai bevetés Afganisztánban, hogy mind kell javítani, és milyen céljai vannak az új EU-Afganisztán stratégiának. Jobb erőfeszítésekre van szükség a civil újjáépítés érdekében, az afgán rendőrség újra kiképzését, valamint az igazságügy kiképzését végre előre kell vinnünk. Tudjuk, hogy nem lesz katonai megoldás, és ezért erőfeszítéseinket a konfliktus politikai megoldás érdekében erősítenünk kell, éppen az EU-n és a közös külpolitikán keresztül. Az afgán megbékélési folyamat a mérsékelt talibánok bevonása erősen folytatandó. A konkrét kezdeményezések, különösen regionális szinten, a helyzet stabilizálására kell, hogy kihassanak. Ehhez tartozik, és különösen az ópium termesztés elleni fellépés. Jó javaslatokat tartalmaz ez az anyag az afgán kormány támogatni kell a jobb, korrupciómentes kormányzásban. Az új EU stratégia, akkor lehet csak sikeres, hogyha nem passzív, hanem aktív módon bevonja a szomszédos országokat is. Eston asszony, mi reménykedünk önben, ön élvezi teljes körű támogatásunkat. Elnök, köszönöm Neuser úr, most pedig Weigl képviselő kap szót két percben. De Jócsa. Elnök asszony, Eston asszony, köszönöm. hogy említette Holbrook nagykövet urat. Fontos, hogy megemlékezzünk róla, amikor ma Afganisztánról beszélünk, és kifejezzük hálánkat azért, amiért, amit ő tett. Az egész világnak problémái vannak Afganisztánnal. Most megállapíthatjuk, hogy a katonai megoldás nem lehetséges, ezért más utakat kell keresnünk naponta új és új áldozatok vannak a katonák és a civilek körében. Ez a jelentés is amely tanúskodik az afganisztáni súlyos helyzetről, melyet Pino Elaki készített, ez előkészít ezeket az új utakat. Fontos az a jelentés, hiszen bepillantást nyerhetünk a humanitárius segélyekkel való visszaélésekbe, a különféle illúziókba a hadviselők részéről. Most megállapíthatjuk, hogy az Al-Qaida afganisztáni jelenléte nem központi probléma probléma a nemzetközi terrorizmussal való kapcsolat, és ez áthelyeződik a szomszédos területekre, minél tovább maradnak a haderők Afganisztánban. Az emberi jogok, a nők helyzete, a gyermekek perspektívai szintén közelítendők az elismert standardekhez. Ezt csak akkor lehet elérni, hogyha aktívan együttműködünk az afgán hatóságokkal, az egyházakkal és a civil társadalom képviselőivel. A jövőben egyre nagyobb bizalmat kell beléjük venni, vetni, és a hagyományaikat, értékeiket tiszteletben kell tartani. Elnök asszony, ez a jelentés fontos kísérlet arra, hogy a kulcs problémákat és a lehetőségeket felvillancsuk Afganisztán esetében. Ez a jelentés egy bátorítás, egy kreatív EU-Afganisztán politika irányában. Kill Nielsen asszony következik. Elnök asszony, Ashton asszony, köszönetet szeretnék mondani Alaki úrnak a konstruktív légkörért, amiben dolgoztunk. A jelentés nagyon őszinte, nagyon igazságos, a nemzetközi beavatkozás hiányosságait felvillantja 2001-től kezdődően. A kulcsüzenet az, hogy nincs katonai megoldás, a háború nagyon sokba kerül, emberi életekbe, többek között a katonáikba és a lakosságba, tehát a háború csak a talibánokat erősíti, az egyetlen megoldás politikai. Ez az, amit az afgánok várnak, ez egy valódi beruházás az ország fejlődésébe, fejlesztésébe, a jó kormányzásba, az igazságügyi rendszer létrehozásába. Az alapvető jogok problémája és különösen nők jogainak problémája továbbra is fennmarad. Az ENSZ missziója elárulja azt, hogy az afgán kormány kapacitása a nők és a lányok védelme érdekében mivel ők olyan gyakorlatoknak vannak alávetve, amelyek károsítják őket, Nos, e tekintetben nem tudtunk tartós előrehaladást elérni Afganisztánban. A nők jogainak garantálásához nem csupán igazságügyi és alkotmányügyi garanciákra van szükség papíron, hanem nagyon fontos ezen jogok megfelelős gyors alkalmazása. A nemzetgyűlésnek nagyon kevés a kihatása az országra, a hatalom Karzai elnök kezében koncentrálódik nem túl késő egy hiánytalan támogatás a demokrácia, a jogállamiság erősítése érdekében az EU részéről, illetve a különböző intézmények részéről, különösen a parlament részéről, amelyet megválasztottak. Elnök Stevenson képviselő kap szót két percben. For the past year I've served as personal representative of the chairman in office. EBESZ Kazaksztán képviselőjének személyes képviselőjeként egy év az elmúlt egy évben, egyébként Eston Baronnek is küldtem egy másodat a jelentésbe, azt mondom, hogy Közép-Ázsia legfontosabb kérdése ez a határon átnyúló vízfelhasználás problematikája, hiszen Közép-Ázsiában igen komoly konfliktusokat okoz a vízforrások felhasználása, a forráshoz, a folyók folyáson a lejjebb és feljebb fekvő országok között, az afgán gazdaság eh, gerincét az agrárium adja, és a konfliktus utáni afgán újjáépítéshez a mezőgazdaságban van szükség jelentős beruházásokra, hogy eh, heroin termelés helyett mondjuk eh, más termeljenek, Azonban ez a szűkös vízforrásokkal nehezen fog menni. Ha ezt a problémát megoldjuk, akkor azonban a vízhiányjal a, a folyók mentén lejjebb e, mini-afgán konfliktusokat hozhatunk létre. Ezért vízgazdálkodási e, tervre van szükség, például a Spanyolországban használt csepegtetős üntözési rendszerrel lehet ezt megoldani, illetve a vízi erőművek beruházásait is úgy kell megtervezni, hogy a szomszédos országok számára ez vízhiányhoz nevezessen. Köszönöm, Stevenson úr. Higgins úr kap szót egy percben. Köszönöm, elnök asszony az amerikai NATO háború katasztrófa az afgán nép szempontjából. 30 ezre haltak meg csak tavaly ebben a háborúban, és ez egy katasztrófa azoknak a fiataloknak a szempontjából is, akik a NATO országokban kénytelenek hadat viselni, ezek közül vagy 500-al haltak meg eddig idén. Az árlaki jelentés teljesen világossá teszi, hogy a gazdasági és társadalmi helyzet szörnyű. Afganisztánban nőtt a szegénység az országban, ami elég botrányos, ahhoz képest, hogy 3 milliárd dollárt obszén módon elköltöttek korrupcióra vagy eh, tömegpusztító fegyverekre. Az amerikai invázió nem azért történt meg, hogy az afgánok érdekeiben, érdekeit szolgálja, hanem az Egyesült Államok geostratégiai érdeke eh, volt ez Közép-Ázsiában. A külföldi hadseregeket ki kell vonni, és ki kell venni az irányítást a korrupt karzai kormány kezéből, e, az irányítás demokratikusan a munkások, e, a szegények és a parasztok kezébe kell e, letenni, akik majd az erőforrásokat a nép érdekében használják fel. Egy minut. Belder úr, egy percben. Az raportőr Köszönöm szépen, elnök asszony jelentéstevőként az EU iráni álláspontjával kapcsolatosan a jelentés vonatkozásában különösen Irán szerepe érdekel. Iránnak befolyása van Afganisztánra. Ezt, erről a jelentés egy kicsit megfeledkezik. Felmerül a kérdés, hogy az EU hogyan ö, ítéli meg Irán Afganisztánra gyakorolt befolyását, és milyen következtetéseket vonunk ebből le. Ezért három konkrét kérdésem lenne a jelentéstevőhöz, és a fő képviselő asszony erre bizonyosan írásban válaszolni fog. Az első kérdés, vannak tömeges deportációk, afgán menekülteket deportálnak Iránból, ez destabilizációt okoz, másodszorban a hivatalos afgán ö, magatartás az, hogy a deportáció űrügye alatt Irán külföldi terroristákat akar az országba csempészni, és harmadsorban az EU milyen segítséget nyújt az afgán hatóságoknak annak érdekében, hogy az Iránból menekültek kérdését megoldja. Humanitárius segítségnyújtásos gondolok. Köszönöm. Elnök Griffin úr kap szót másfél percben. Elnök asszony, ez a jelentés a brit politikai osztály hazugságai szétrombolja Afganisztánnal kapcsolatban. Az ártatlan afgán eh, áldozatok nevét nem tudom, de azt tudom, hogy a brit érdekekhez semmi köze ennek a háborúnak. 18 bátor választom adta az életét csak tavaly, tavalyi évben ezért a botorsáig. Hornby Liverpoolból, Kingsman, Toshan, Leaders Beachből, Cockrell, Harvey Horse, Hydeból, Terry Webster, Chesterből, Andrew Breeze, Manchesterből, Stephen Birdsall, Warringtonból, Paul Warren, Sergeant Stephen, the Stephen Dar- Derbyshire, I... Wallacey, Colour Sergeant Martin Horton, Runcorn, private thomas sefton warrington sergeant david monkhouse cumbria sapper darren foster carlisle lance corporal jordan bancroft burnley kingsman darren deedy bolton guardsman christopher davis st helens. what a criminal waste of brave young lives. fiatal emberek, bátor emberek veszhetik életüket teljesen feleslegesen. Az Uniónak köze, semmi köze ahhoz, hogy milyen háborúban vesznek részt a britek, vagy nem. Ezt a briteknek kell eldönteni Westminsterben, a brit parlamentben. Akár csak azt, majd egy nap mi fogjuk eldönteni, hogy Blair Brown és Cameron urakat háborús bűnökért bíróság elé állítsuk, mert akár csak Irak, ez is egy bűnös háború. Köszönöm, Griffin úr következzenek az egyéb felszólalók. Mauro úr kap szót két percben. Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek a jelentéstevővel azon elképzelés tekintetében, hogy hatalmas problémák, amelyek továbbra is fennállnak Afganisztánban, nos, ezeket új logika mentén kell megoldani. Máshogy kell meghatározni tehát a prioritásokat, mint a múltban. Egyetértek azzal is, hogy Kázai elnök kitűzte 2014-es évet, mint azon időszak kezdetét, amikor csak az afgán biztonsági erők fognak majd katonai műveleteket végrehajtani a különböző megyékben. És az afgán kormány azon kötelezettségvállalását is üdvözöljük, hogy a saját területén gondoskodik a biztonságáról. De ez nem jelenti azt, hogy hagyjuk el az afgán ügyet a nemzetközi közösség részéről. Az Afganisztánnal való együttműködést ezzel szemben erősíteni kell minden szempontból, mindenek előtt előre kell vinnünk a gazdaságba való beruházásokat, hiszen ez valóban az ország stabilitásába való befektetést jelent. Ezt helyesen kell végrehajtani, tehát olyan együttműködést kell kialakítani, amely az inkluzív párbeszédre ö, alapul a helyi társadalommal de a jelentés azt is helyesen kifejezi, hogy nem lehet stabilitás vagy béke Afganisztánban anélkül, hogy az állam garantálná mindenekelőtt a polgárai biztonságát és vállalná saját felelősségét. Ebben az értelemben felhívom a jelentéstevőt arra, hogy vizsgálja felül, ha ez lehetséges, talán szóbeli módosító útján a, a katonai műveletekben a ineludibile l'utilizzo di questa strumentazione tecnologica per. pilóta nélküli gépekre vonatkozó passzást. Azt hiszem, hogy a jelentéstevőnek megvannak az eszközei arra, hogy ezt megtegye, és mi támogatni fogjuk ebben az értelemben. Köszönöm, Mauro úr. Vigenin úr kap szót másfél percben. Tisztelt kollégák! Most egy nagyon fontos problémáról vitázunk. A 2010-es év egyik legfontosabb problémája ez a külpolitika területén. Ki használom az alkalmat, hogy kifejezzem elégedettségemet a jelentést illetően. az, hogy nagyobb az analfabetizmus, növekedett a gyermekhalandóság, az egészség kapcsolatos problémák vannak, ezek tények. Egy heti katonai kiadás összege annyi, mint hat iskola, iskolára fordítandó összeg. Ezek azok az adatok, amik, amik rendelkezésünkre állnak. 2009 óta az EU és a tagállamok több mint 8 milliárd eurót költöttek ö, eredmény nélkül ebben az országban. A, ö, az afgán rendőrök képzése nem felel meg az alapvető kritériumoknak, hiszen nagy részük függő vagy analfabéta. Tehát új stratégiát kell keresnünk, tudatában ezen problémáknak. Az egyetlen megoldás a politikai jellegű megoldás. Be kell vonni a polgárokat, az intézményeket egy hosszú távú megoldás keresésébe, és véget kell vetni a kábítószer termelésnek. Glundur kap szót. Köszönöm, elnök asszony. És köszönöm Árlaki asszonynak is, úrnak azt, hogy megírta ezt a jelentését afgán stratégiáról, összefoglalta a kihívásokat, felsorolta a hibákat, és azt gondolom, hogy a következtetések is helyén valóak. Mit tehetünk Afganisztánnal a jövőben? Van egy fontos, talán radikális gondolat azzal kapcsolatban, hogy a mérsékelt tálibokkal érdemese tárgyalni. Nehéz megfogalmazni, hogy mi az a mérsékelt tálib. Nyilván ezt a vitát is előtte le kell folytatni, mielőtt leülünk velük egy asztalhoz, mert nem tudjuk, hogy egyáltalán miről van itt szó. Eh, egy másik kérdés a segélyezéssel kapcsolatos. És azzal, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy az afgán költségvetés fenntartható legyen a jövőben. Szintén meg kell fontolnunk, hogy mit gondolnak mindenről otthon a szavazóink. Gondolnunk kell arra is, hogy visszaélnek, rosszul költik el a segélyre adott pénzeket. Ki kell térnünk Pakisztánra is, mert Pakisztánnak kritikus szerepe van ebben az ügyben, és a nemzetközi közösségnek is komoly szerep jut, mert nyomást kell gyakorolni Pakisztánra. Pakisztán nélkül ugyanis nem lehet megoldást találni. Ami a saját hazámat illeti, ott az afgán vita az arról szól, hogy a finn csapatok ott maradjanak-e, vagy hazahívjuk őket. Ugyanez a helyzet Svédországban is, eh, ahol szintén megfogalmazódtak érdekes felvetések, de ezekről mind beszélnünk kell. Köszönjük, Háglund úr. Most pedig Csárnecki úr kap szót. Elnök asszony, négy évvel ezelőtt megfigyelőként jártam az autonóm palesztin autonóm területen, Jól emlékszem, hogy az Európai Parlamentben mit mondtunk akkor, miről beszéltünk. Volt, aki azt mondta, hogy a, a Hamas emberei rendes kultúrát emberek, talán érdemes velük tárgyalni. Ma pedig mm, dézsavű érzés van az embernek, azt hallom, hogy érdemes tárgyalni a mérsékelt ö, ö, tálibokkal. Ki, hogy néz ki egy mérsékelt tálib, kérdem hogyan határozzuk meg a mérsékelt tálib fogalmát. Mindenkit arra szólítok hogy fel, hogy gondolja ezt át, és gondoljon arra, hogy túl sokan túl sok európai, túl sok lengyel vesztette életét Afganisztánban, óriási árat fizetünk. E, e, ebben a háborúban a NATO stratégia sem egyértelmű. Meg kell mondjam, hogy körültekintőben kellene eljárnunk ez ügyben. Juven úr két. Monsieur Juven. Juven úr. Elnök asszony, tudom, hogy Árlaki úr jól ismeri Afganisztánt. A képviselők között talán ő az, aki legjobban ismeri ezt az országot, ezt az összetett régiót. De mondjuk el őszintén, hogy ez a szöveg súlyos problémát vet fel, és nem örülök a kollégák azon részének, akik üdvözlik ezt a szöveget, és meg is magyarázom, hogy miért. E, szöveg nagy hiánya, hogy mi nyugatiak lennénk a vétkesek azon problémákat illetően, amik Afganisztán sújtják. Három példával élnék. Elsőként Állaki úr leírja, hogy az egészségügyi feltételek romlottak azóta, mióta mi ott vagyunk véletlenül. Nos, hát ez meglepő. Eston asszony éppen az ellenkezőjét mondta, de erre senki nem figyelt fel. Második pont. A B preambulum bekezdésben az el, hogy a nyugati erők megszálló erők. Megszálló erők. A tagállamok egyes országai ismerték a megszállás fogalmát, és talán ők értik, hogy mi az értelme ennek a szónak. A harmadik dolog a, a 71-es bekezdés, ahol a robot repülőkről esik szó. Nos, én is voltam Afganisztánban két évvel ezelőtt katonai orvosként német, brit, lengyel és olasz, valamint francia, afgán katonákat gyógyítottam, szövetségeseket és a talibánokat. Egy dolgot tudok elmondani, hogyha azt mondják nekünk katonáknak, hogy nem is nem használjuk a robot repülőgépeket, az azt jelenti, hogy vállaljanak kockázatot, kerüljenek kapcsolatba az ellenséggel. Nem tudom, hogy ez -e a mi felelősségünk politikusként, hogy ezt mondjuk a mi embereinknek. Nos, tehát ö, tudom, hogy a helyzet összetett, tudom, hogy a háború kegyetlen, de azt hiszem, hogy meg kell állni, ezt meg kell állítani, ezt az antimilitarizmust, ezt a, az Amerika ellenességet, ezt az önostorozást a nyugati erők részéről, mely szerint a nyugat lenne minden ö, afgán probléma ö, vétkese, illetve felelőse. A dolgok sokkal egyszerűsebb, egyszerűbbek, az, az ellenség, a talibánok, nem az amerikaiak, nem a nyugatiak. A helyzet nagyon összetett, de figyeljünk arra, hogy hogyan mutatjuk be a dolgokat. Elnök, köszönöm Zsiven úr. A szót most Berman úr kapja meg egy percben. Merci, Madame la Présidente. Lady Ashton, I Köszönöm elnök asszony, Esten asszony. Én is csatlakoznék önhez. Richard Holbrookot tiszteltem én is, egyszer találkoztam vele Brüsszelben egy vacsorán, imponáló ember volt, és hollandul folytat. Ter van Aert is, kan niet succesvol zijn in Afghanistan. A stratégia Afganisztánban nem lehet uh, uh, sikeres, uh, 20 ezer katona volt ott, és most már 100 ezer van, és a bizonytalanság bizonytalanságnak növekedett, egyre több a civil áldozat, a katonai áldozat, és ö, Zsiven kolléga elnézést egyre többen érzik a nyugati erőket megszálló ö, hatalomnak, mindig beszélünk a nők jogairól, az egészségügyről, az oktatásról, a helyi fejlesztésről, de a koalíciónak a saját elveit is komolyan kell vennie. Sok szép szó hangzott el a korrupció leküzdéséről, de semmi nem történik a korrupciót illetően az államelnök körül. És ez csalódást kelt az afgánokban. A korrupció leküzdését erősíteni kell. Afganisztán nem jut előre egy megbízható kormány nélkül. Pani Przewodnicząca, nie da się... Ziobro úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Nem sikerülhet jól működő segélyprogramot elindítani belső stabilitás nélkül. A legfontosabb pillére ennek a tevékenységnek a biztonság, illetve a felkelőkre mért katonai vereség lenne. Tehát növelnünk kell a NATO szerepét, erejét és az Európol szerepét is. El kell vágnunk a tálibokat a pesavári bázisaiktól, mert láthatjuk, hogy eh, a terrorista tevékenységek finanszírozása a kábítószer tranzakciókból lehetséges. Eh, meg kell kettőznünk erőfeszítéseinket, hogy lebeszéljük az embereket a mágtermesztésről, és átállítsuk őket valami másra. Petreus tábornok is mondta, hogy a pénzügyi források azok régiónként kell, hogy érkezzenek, ugyanakkor kell, hogy legyen egy működő központi hatóság is. Zsenekú asszony két perc. A helyzet Afganisztánban természetesen fontos a nemzetközi közösség szemére nem csupán azért, mert haderők vannak ott jelen, hanem azért is, mert ott olyan erők fejlődnek ki, amelyek a jövőben esetleg terrorista tevékenységet végezhetnek, és ez veszélyt jelent a világ számára. El kell fogadnunk, hogy Afganisztánban már ilyenfajta fundamentalista, terrorista erők léteztek. A parlament 14 évvel ezelőtt egy jelentést fogadott el a kábítószerrel kapcsolatban, ahol felmerült Afganisztán és a kábítószerek problémája, amelyet nem lehet a szőnyeg alá söpörni. Fontos, hogy más dolgokat termeszthessenek Afganisztánban. Az a helyzet, hogy nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy valamennyi lehetséges tevékenység Pakisztánban és Afganisztánban ezzel a kábítószer termesztéssel finanszírozódik. Az egészségügy a fejleszt, területén a fejlesztést támogatni kell, hogy az embereknek legyen egy modelljük, amelyet támogatni tudnak, és hogy értelmet találjanak a, az életben. És az ilyenfajta modellek különösen fontosak a nők számára. A nők helyzete a talibánok okán rendkívül romlott, és a nőkre gyakorolt nyomás hatalmas, figyelnünk kell arra, hogy a helyzet ne romoljon tovább. Az Európai Uniónak a helyszínen kell maradnia, Eston bárónő, és meg kell kísérelnünk megváltoztatni dolgokat. Elnök, köszönöm Janako asszony, Gomes asszony kap szót egy percben. Brooke, a quem presto também sentido homenagem. Disse mesmo antes de morrer. Uh, úrnak uh, tiszteletet adtunk, és el kell mondanunk, hogy meg kell állítanunk a háborút Afganisztánban. Ez uh, döntő jelentőség az európai és nemzetközi biztonság szempontjából ki kell javítanunk a múlt hatalmas hibáit, az afgánokat be kell vonni, és az afgán lakosság biztonságát kell első helyre helyezni, tehát védelmezni kell a lakosságot. A jogállamiságról, az intézményekről, a demokratikus intézményekről is beszéltünk. Ezt a korrupt hadurak nem tudják végrehajtani, akik nem figyelnek a népre a közeli Pakisztán katonai hatalmát is figyelembe kell venni ezeknél a kérdéseknél. Nem szabad folytatnunk struc politikánkat ezen alapvető politikai kérdések kapcsán, hiszen egyebekben senki nem tudja megállítani a háborút a, a, Afganisztánban. Elnök, Fidanca úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony csatlakoznék a Richard Holbrookra emlékező elismerő szavakra. A frakcióm, ha ő készítette volna ezt a jelentést, teljesen más lett volna az irányvonal, mint Árlaki úr jelentésének, de köszönetet mondok azért a szenvedért, amivel foglalkozik Afganisztán témájával. Számos jelentős módosítót nyújtott be a frakciónk, amelyek kevésbé ideológikusak, és bizonyosan elismerik a kritikus pontokat ezen kilenc év alatt, ugyanakkor elismerik a kedvező vonásokat és a fejlődést is, hogy hozzá tudjunk járulni ahhoz, hogy valóban az afgán hatóságok gyakoroljanak ellenőrzést a saját területük fölött. Igaz, hogy a katonai műve, megoldás nem lehet elegendő, de ki kell emelnünk, hogy az elmúlt hónapokban jelentős katonai sikereket könyvelhettünk el, például az Álmendő és a Kandahar zónájában végrehajtott műveletekre gondolok. A lázadók elleni fellépés fontos, így módon a talibánok további terjedését meg tudjuk állítani. Az ISAF kontingensre is utalok a fiatal katonákra, sok fiatal veszítette el életét, és ezt elismerően kell kiemelnünk, hiszen nem csak katonai műveletről van szó, hanem újjáépítésről is, iskolák, hidak, polgári létesítmények, ezen megkínzott föld fejlődéséhez járulnak hozzá. És éppen ezért örülök a kompromisszumoknak, de van még néhány kritikus pont a jelentésben, különösen az, ami a robotpilóták használatát illeti. Azt hiszem, hogy nem lenne jó megfosztani magunkat ettől a lehetőségtől, amely nagyon hasznosnak bizonyul, különösen egyes északkeleti zónákban az országban, ahol nehéz a talibán milíciákat megsemmisíteni. Nos, remélem, hogy meggondolja majd ezt a kérdést a jelentéstevő Hogyha ez nem így történik, akkor a frakcióm ellene fog szavazni a jelentésnek elnök. Köszönöm Fidanca úr, Táler úr kap szót egy percben. Hvala, gospa predsednica. Spoštovana gospa Est. Köszönöm, elnök asszony. Eston Máronő. Szeretnék én is gratulálni Állaki úrnak. Egy valóban jó és bátor szöveget tett le elénk az asztalra. Emlékezzünk Holbrookra, úrra, Richard Holbrookra, a, eh, aki nagyon fontos munkát végzett a Balkánon, és folytatom angolul. Vsem v teh nesrečnih desetih letih vojne v afganistanu. Nijem se časa spuščati, zakaj smo padli v to. Hát Holbrook, Richard Holbrookra emlékeztünk, aki nélkül nem lett volna megbékélés a Balkánon. Nincs sajnos időm arra, hogy eh, arról beszéljek, hogy miért estünk bele a Bush csapdába, de az emberek azt várják tőlünk, hogy véget vessünk ennek a háborúnak. Ez a háború túl sok pénzbe és került, és túl sok ember életet követett már eddig is. Itt az ideje, hogy véget vessünk neki. Ezt várják tőlünk az emberek. Politikai megoldást nem kótanait. Köszönjük. Baszeszkó asszony két percben. Köszönöm, elnök asszony ha csak nem ragaszt. Ceea ce privește acest raport. Textul... Frakciók között megállapodásra jutottunk, és ez az új szöveg sokkal meggyőzőbb, mint az eredeti. Az afganisztáni helyzet sok javulást igényel a nemzetközi bevetésével után is. A szocioökonomiai mutatók nem sokat javultak, a biztonsági helyzet úgy szintén nem, és gyakran úgy hoztak döntéseket, hogy nem vonták be az afgán oldalt. Éppen ezért azt hiszem, hogy ami hiányzik Afganisztánban, az nem a keret, illetve az eszközök, tulajdonképpen egy stratégiai kilátásra lenne szükség, összhangban afganisztáni kötelezettségvállalásunkkal. Az Európai Unió NATO-val együtt át kell, hogy vegye ezen nemzetközi erőfeszítések fölött a vezetést, és Afganisztán szuverén államként kell támogatnia. Az egyetlen politikai és diplomáciai megoldás az, hogy az afgán kormány aktívan részt vesz ezekben a folyamatokban. Ebben az összefüggésben úgy vélem, a jelentés egyik kulcseleme az új stratégia támogatása a lázadók ellen. A Lisszaboni NATO csúcson határozat született arról, hogy lesz egy átmeneti időszak, amikor is a felelősségek a biztonság területén fokozatosan átkerülnek az afgán oldalhoz 2014-ig. Ahogyan a bevetés elején már ö, megállapítottuk, az én országom nem vonja ki a csapatait addig, amíg Afganisztán nem lesz biztonságos. Az orosz hozzájárulást is kiemelném, az ö, csapatok mozgatása is, illetve az anyagellátás tekintetében. Végezetül elmondanám, hogy ö, ezen átmeneti időszakkal párhuzamosan az ISAF csapatok a biztonságos területekről más válságterületekre helyeződnek át. Ez a román csapatok szemére is nagyon fontos lesz, amelyek jelenleg Dél-Afganisztánban állomásoz, állomásoznak. A régió továbbra is instabilnak fog számítani, még akkor is, hogy a ISAF sikereket könyvelhetett el. Köszönöm, Preda úr, két. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék csatlakozni a Zsiven úr által elmondottakhoz, és azt szeretném elmondani, hogy sajnálom, hogy a jelentés címe nem tartalmaz az Európai Unió szavakat. Nem hiszem, hogy csak a világ nevében kellene szólnunk, az Európai Unió nevében kellene beszélnünk. Én az általam benyújtott módosítókkal próbáltam ezt a szempontot kiemelni. Ez nem azt jelenti, hogy figyelmen kívül kell hagynunk az együttműködés szövetségeseinkkel, ahogyan Zsiván kolléga is elmondta, különösen az USA-val. Úgy vélem, hogy most nem összpontosíthatunk egy teljesen új stratégiára, talán jobb a meghatározott stratégiánkat átültetni a gyakorlatban, amit a NATO csúcson határoztak el Bukarestben két évvel ezelőtt. Tehát itt nem egy új stratégiáról van szó, hanem egy következetességről ezen, új stratégi- ezen stratégiát illetően. El kell fel kell ismernünk az elkövetett hibákat, és tanulnunk kell a katonai szövetségesek által elkövetett hibákból Afganisztánban. Ne essünk abba a hibába, hogy úgy gondoljuk, hogy a katonai művelet miatt romlott a helyzet. A talibánok eltűnése ebből az országból stratégiánk egyik kulcseleme Afganisztánban. Ezen kívül ki kell emelnünk a beavatkozás pozitívumait, különösen a Petraeus tervet, hiszen Afganisztán ma egy olyan ország, ahol a nőknek több joguk van, több gyermek jár iskolába, és több utat is építettek. És ez ö, kapcsolódik ahhoz, ahogyan mi felléptünk ebben az országban. Aztán itt, van a, a, itt vannak az oktatási programok, a szegénység elleni program, a vidékfejlesztés, mindez alapvető jelentőségű az afganisztáni béke garantálásához. Végezetül szeretném kiemelni, a pragmatikus megközelítés műt fontosságát frakcióm számára, és az arlaki jelentéshez 400 módosított nyújtottak be. Köszönöm, Préda úr, áttérünk a KCDI eljárásra. Hat kolléga kap majd szót. Ez a maximum, amit tehetek, hiszen késedelemben vagyunk, csak egy percet kapnak a különböző politikai frakció képviselői szót kapnak, Kolinó képviselő elsőként tessék. Fendestenjátosak, Kolinó egy Köszönöm, elnök asszony, három dolog. Ellentétben azzal, amit mondanak, az EU-nak rendelkeznie kell saját stratégiájával. Afganisztánban vannak katonák, akik ott kötelezettséget vállalnak, sok a forrásunk, sok az eszközünk, ezért fontos saját látásmóddal rendelkezni a tekintetben. Másodszorban úgy vélem, hogy arra van szükség, hogy a nemzetközi közösség forrásaiból az afgánok profitáljanak. Sajnos tíz éve nem ez a helyzet, minden nap megállapíthatjuk a helyszínen. Azt hiszem, hogy részben a felelősség az NGO-k, illetve a humanitárius szereplők, de nagy részben azért, azért is, mert a kormány korrupciós szerepet játszik, egy olyan kormány, amely őszintén szóval korrupt és nem hatékony és nem igazságos. A harmadik dolog a politikai párbeszéd kérdése. A talibánok óta kal több éve zajlik ez, ez nem újdonság, azt hiszem, hogy erre szükség van, de nagyon nehéz lesz, mert párbeszédet folytatni, amikor ott vagyunk a helyszínen egy gyengeségi pozícióban, és a csapatok kivonulása folyik, ez bizonyosan bonyolítja a helyzetet. Köszönöm. Elnök, köszönöm Szernez asszony. Kolino képviselő a teremben van? Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm a különböző módosítók elfogadását, egyetértek az állaki jelentéssel, és a prioritásokat illetően, amit Afganisztán jövőjét illeti fontos a pénzügyi források átláthatósága, a rendőrképzés, a kábítószer kereskedelem elleni küzdelem és a nemzetközi segélyek megfelelő elosztása, a katonai politikai stratégia, amelyet erősíteni kell. Fontos kiemelni, hogy biztosítani kell a terület stabilizálását, hogy a talibánok képzése meggyengüljön. Ez a béke folyamatot élettel tölthetné meg, és a néppárt teljes mértékű támogatásról biztosította ezt a szöveget. Végezetül a az ISAF kontingens katonai erőt szeretnék fejet hajtani, akik a helyi lakosságot védelmezik. Köszönöm. Nagyon röviden sikerült önnek összefoglalni, amit mondani akar, és a asszony következő. Vážení kolegovia, ja si myslím, že žiadna vojna neprináša mier a prosperitu, a takisto je to aj Afganistane. Köszönöm, elnök asszony. Úgy vélem, hogy bármiféle Mi? A háború nyomort hoz eh, a robotrepülőgépekkel kapcsolatban megosztottak a kollégák. Szerintem nem erre kellene koncentrálni, hanem a nők, gyerekek helyzetére ebben az országban, ahogy arra Állaki úr is felhívta a figyelmet a nők elleni hátrányos megkülönböztetés ellen kell fellépni. A gyerekeknek nincs esélyük arra, hogy iskolába járjanak, és szegénység, mi szegénységben élnek. Hogyha nem támogatjuk az ő oktatásukat és az iskoláztatásukat és az egészségügyi ellátásukat, akkor nem jó volt a helyzet Afganisztánban. Köszönjük. Köszönjük, Bruno. Okay. <clears throat> Mr. Köszönöm, Arlaki úr alapos, kis, alapos jelentést tett, de hát Afganisztánt nem liberális demokraták koalíciója vezeti. 347 brit katona vesztette már életét, szövetségesek több százan és több ezer ártatlan afgán is. A gyermek halál, a gyermekágyi halál a számok is megnőttek. Két év konfliktus után pedig 90%-át adja az európai heroinnak. Korábban volt olyan év, hogy szinte alig voltak már küldetvények. A nők ellen diszkrimináció eh, kérdése is fontos ugyan, de mégis a legfontosabb az, hogy haza eh, hozzuk végre a katonákat Afganisztánba. Köszönöm. Nikolai asszony következik sigur fără îndoială și femeile și copiii sunt un subiect. Köszönöm, elnök asszony. Teljesen egyértelmű, hogy a nők és a gyermekek megfelelő súlyjal szerepelnek a jelentésben, ugyanakkor egy másik része a, ennek a, ennek a jelentésnek az az, hogy a legitimitás kérdését is kell vizsgálni. Legitime az ottani jelenlétünk, és mit jelent az ottani jelenlétünk. És itt azért vannak kérdések, már egy évtizede ott vannak a katonáink hadműveleteket folytatnak. Természetesen megkérdőjelezhető a politikai célja ennek az egész küldetésnek, és mi mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy úgy állnak a dolgok, ahogy állnak. Mindannyiunknak válaszolni kell a választópolgárok által feltett kérdésekre. És ezért üdvözlöm én ezt a jelentést, mert ez egy őszinte jelentés, amely olyan dolgokat mond ki, amiket általában nem merünk kimondani. Egyébként időről időre ilyen jelentésekre van szükség, e, és ha, megvan, ha azonosítva van a probléma, akkor megoldást kell rá találni, erről szól a demokrácia. Páska úr következik. E, Köszönöm, elnök asszony. Este asszony. Tudjuk, tapasztalatból tudjuk, hogy a külső beavatkozás nem segít, hogyha csak akkor, hogyha azt a helyek kérik. Hosszú évek után sem értik az afgánok, hogy pontosan mit kívánunk ott elérni. Nem azt mondom, hogy nem segíthetünk Afganisztánon, de nem szabad erővel fellépnünk, nem szabad az erőnek erejével segélyeket nyújtani, hiszen a kettő összeegyeztethetetlen, az afgán eh, lakosságnak a fogadóképességén kell javítani, nem lehet erőszakkal eh, a segítséget rájuk erőltetni. A helyi politikusok, az önkormányzatok, az intézmények, hogyha megértenek bennünket, akkor készen állnak majd arra, hogy elfogadják segítőkezünket. Páskó! következik. Our commitment to a stable self-governing of... Az elkötelezettségünk a önmaga kormányzására képes eh, Afganisztánra arról szól, hogy megpróbáljuk megakadályozni, hogy a terroristák újra felüssék a fejüket. Hosszú távú kötelezettségvállalásról van szó, három kihívásnak kell megfelelnünk. Az első az, hogy az az állami modell, amelyet Afganisztára próbálunk erőltetni, nem felel meg az afgán hagyományoknak. Az afgánoknak is igazodniuk kell, és nekünk is. Egy olyan állami modellt kell felajánlani, amely magába foglalja az afgán tradíciókat is. A másik dolog az az, hogy a e, biztonsági helyzet miatt lehet, hogy 2014 után is katonákat kell tartanunk Afganisztánban, noha az afgánok átveszik a belső rendfenntartást. Tehát vagy meg kell e, hosszabbítanunk ezt a határidőt, vagy pedig szembesülni a következményekkel. E, a harmadik probléma az az, hogy az emberek türelme fogy, lehet, hogy rákényszerítenek arra, hogy bejelentsük, hogy győztünk és kivonuljunk, ez esetben pedig hitelességünk sérülne. Köszönjük. Ezzel véget ért a Catch the Eye széria, és most megadjuk a szót Eston. Madam President, I'll just pick up, if I may, a couple of, of uh, concluding remarks. Köszönöm, ha megengedik pár záró megjegyzéssel befejezném be a vitát. Nagyon érdekes és szertágazó vitában vehettünk részt, és köszönöm, hogy folyamatosan figyelemmel követik afganisztáni fellépésünket, amelyre jól mutatott, bizonyított ez a vita is. Mindannyiunk számára, az európai polgárok számára is az afgán helyzet megoldása, az Európai Uniónak pedig kulcs szerepet, kulcsfontosságú szerepet kell játszani a továbbiakban is Afganisztánban and the recognition of the balance that needs to be struck. Meg kell találnunk az arany középutat. Egyrészt az afgán kormányon keresztül kell csatornázni a támogatásainkat, ugyanakkor a korrupció ellen is fel kell lépnünk, hogy az adófizetők pénzét megfelelően költsük el. Az egészségügy, az rendvédelem, az igazságügy, a vidékfejlesztés és a regionális helyi kormányzat a jogállamiság terén Eh, elengedhetetlen a további fellépésünk, hiszen azt kell biztosítanunk, hogy a helyi afgán eh, struktúrák kapacitását képítjük, hogy felléphessenek ők segítségünkkel a korrupció, illetve a kábítószer kereskedés, kereskedelem és termelés előállítás ellen. A nőket is be kell vonni minden szinten a társadalomba és a politikába. Took note of Mr. Stevens and your uh, report and agree that water and irrigation Egyetértek azzal, hogy az öntözés és a vízgazdálkodás, mint a világon, ahogy más, sok más helyen, eh, roppant fontos Stevenson úr. Záráskop Zárásképpen Árlaki úrnak köszönjük ezt a jelentést, és reméljük, hogy tovább folyik majd ez az érdemi vita eh, e kérdésben. Végezetül Holbrook, Richard Holbrook nagykövet eh, úrról én is csak pozitív szavakkal tudok megemlékezni, valóban a bölcs szavai hiányozni fognak, mint ő maga is. Köszönjük szépen! Arleki úr kap szót, hogy lezárja a vitát. Thank you. Thank you very much. It has been extremely... Köszönöm. Rendkívül érdekes és élénk vitát láttunk. Néhány megjegyzést tennék. Az első az, hogy a eh, négy főbb kérdéssel kapcsolatban nem fogalmaztak meg kritikát. Ugyanis eh, azt szerettük, hogy eh, e, vége legyen a mágtermelésnek, több legyen a nemzetközi segély, jobban koordináljuk a rendőr képzést, és az egész folyamatot támogassuk meg, a demokratizálási folyamatot. Ezzel kapcsolatban senkinek nem volt problémája, és én örülök annak, hogy a, egy év után, egy évig tartott a vita az AFKON belül, a külügyi bizottságon belül, egy olyan jelentés született, ami most már nem árlaki jelentés, hanem ez a külügyi bizottságunk jelentése, hiszen mindenki aláírta, 60-an szavaztak mellette, egy ember ellene szavazott, és hát a kompromisszumok azok minden frakció közös munkájának gyümölcsei. Tehát az utolsó szövegéről beszélünk a jelentésnek. Zsuven úrnak mondom, az utolsó szövegben, vagy a végleges szövegben már nem szerepel az a kifejezés, hogy megszálló erők. A régi szövegben szerepelt, de most úgy hívjuk őket, hogy koalíciós haderők, amelyek Afganisztánban tevékenykednek. Ez egy módosításnak volt a, az eredménye. Ez a jelentés egyébként nem a pilóta nélküli robotgépekről szól, kompromisszumra van szükség a pilóta nélküli gépekkel kapcsolatban is. Azt remélem, hogy itt a partnereim képesek lesznek majd kompromisszumot elérni. Nincs felszólítás arra, hogy tiltsák be a drónok használatát, egy kis kritika van az ilyen jellegű akciókkal szemben, de azt gondolom, hogy ezt a frakciók majd el tudják fogadni. Köszönöm még egyszer Eston asszonynak a munkáját, remélhetőleg teljes mértékben figyelembe veszi ezt a konkrét jelentést, és egy kilépési stratégiát szeretnénk látni, hogyan lehet kivonulni eh, Afganisztánból. Köszönjük. Szegedi úr szeretne egy kérdést feltenni. Yes. Okay. Ε, eh, κύριε yes, συνάδελφε, μπορείτε να επιβάλλετε την ερώτησή σας στον εισηγητή. Be akarja tehát mutatni a kérdését a jelentéstevőnek?

Ahora, Kire Danjon, a point d'ordre. Oui. Danjon képviselő. Amit Árlaki mondott, teljes mértékben igaza van, a végső szöveg, amit javaslunk, nem tartalmazza a B preambulumot, B preambulumra az megszálló erő szót. A francia fordítás nem volt helyes az utolsó változatában, és ma délelőttig a francia fordítás tartalmazta a megszálló erő kifejezést. E, innen származik Zsüven kollégám felszólalása. Ez nem egy ügyrendi kérdés, Danzsan úr. A dolgok némileg zavarosak. Danzsan úr egyáltalán nem ügyrendi kérdésben szólalt fel,